Szép délutánt mindenkinek, köszöntök mindenkit újra itt a bizottságunk ülésen. Kérem, hogy foglaljanak helyet, Készíts elő a szavazókártyáját, és akkor meg is kezdjük a szavazást, a délutáni szavazásunkat. Készen áll mindenki? kérdezi az elnök asszony. Úgy látom, hogy igen. Először is a 13-as pontról szavazunk. Szavaz, javaslat a környezetben tartósan megmaradó szervez, szennyezőanyagokról a európai parlamenti és tanácsi rendeletre. Témájú kettes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 31 mellette ellene tartózkodás Szerintem ellenőrizzük. A 31-esről szavazást megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a négyest, a szavazást megnyitom. Úgy látszik, hogy más az összetétel, mint délelőtt volt. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 40 és 41 mellette, ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom és elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Az álde nem tette fel a kezejét. Mellette, akkor elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47 ellenőrizzük, rendben, akkor a szavazást megnyitom, de a szociáldemokrata frakció és a néppárt ellenzi. Lezárom, és elutasítottuk. Melyik jön most? 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottok 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottok 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottok 50 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7 szóbeli módosítással, amelyet kiküldtünk a képviselőknek is. Valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Hatan, heten, heten ellenzik. Akkor a szóbeli módosításon nem szavazunk, tehát a hetesről eredeti formájában szavazunk. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 14 mellette, ellenőrizzük a 13-ast rendben. Én sem értem igazán, hogy mi a helyzet, a szavazást megnyitom. 13-asról. Akkor mégiscsak elutasítottuk. Lezárom a szavazást elutasítottuk egyértelműen. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 18-ast, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egy. Mellette. Bocsánat. Hol is tartunk? kérdezi az asszony. 19. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 20. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 21. Mellette. Ellenőrizzük a 20-ast, kérik a képviselők, a szavazást megnyitom. lezárom. És elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Zárószavazás következik elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk a jelentés szövegét. Következő 14-es a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 151, 152 és Tran 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 154. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran 28. Első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a második részről a szavazást megnyitom. Lezárom. És elutasítottuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 157 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 29 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 166 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 167 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le. A szavazást megnyitom, most pedig lezárom és elutasítottuk. 168 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 169 mell és Tran 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenkettedik oldalra térünk át, ezt mondják nekem, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 40 mellette, Tran 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23 és 233 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 236 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 241-et. A szavazást lezárom, mhm. és elutasítottuk. Tran 41 és 242. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadtuk. 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 245-249 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 250, vagy nem, azok a fogyottá vált. 246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tran 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 252 fogyottá vált, vagy sem? Szavaznunk kell 252 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as oldalra lapozunk, 280-as jön. Tehát 280 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 281 mellette elutasítottuk, Tran 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a 281-est ellenőrizzük rendben, akkor a szavazást megnyitom, 281-esről szavazunk. Elfogadtuk, mit is mondtam? Segítsenek, kérem. Mindenki szavazott az ECR kivételével. Rendben. Lehet, hogy túl gyorsan szavaztatok, és nincs idejük felemelni a kezüket. Tron 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez okafogyottá válik, Tron 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 286 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 287-288 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Miért szavaznak máshogy? Ivó, szándékosan? Csak kérdezem. Szándékosan vajon? Lezárom. Az volt a frakciójelzés, hogy utasítsuk el. Mindenki egymásra nézi tanástalanul. Hát elfogadtuk, ez a lényeg. Líze úr, kérem, hogy egyértelműen jelezze, hogy hogyan szavazzon a frakció. De egyszerűen nem látom, hogy most mi a helyzet. Hatos kompromisszum. Hatos kompromisszum mellette. Tehát hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jó, hát ellenőrizzük a hetes kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Nem. Bocsánat. Mi se értjük. Ötös kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük le az ötös kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Megint csak változott az összetétel. Rendben, lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Rendben, hát akkor még többet kell dolgoznunk, még többet kell szavaznunk. Kettő kilencvenegy. 291 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 292, 289 mondja az elnök asszony. Tehát a kompromisszumos indítvány, tehát azt mondják, hogy a het, ha a hetest, vagy a hatost, vagy az ötöst elfogadjuk, akkor okafogyottá válik ez a módosítás. És elfogadtuk a hatost, nem? Igen, önnek igaza van, mondja az elnök asszony. Renáte, köszönjük szépen! Szép munka! Akkor megint csak tovább lapozunk a 26. oldalra. Úgy látszik legalábbis, de ha valaki nem ért egyet, szóljon. 34-35, ki van mellette? 34-35, ellene tartózkodás elutasítottuk, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tran 1 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 37 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 37-est, a szavazást megnyitom. szavazást hamarosan lezárom. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és elutasítottuk. 38-39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 40 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, tran 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, tran 3 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tran 4. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tron 4. Első rész. A szavazást megnyitom. Lezárom. Mégiscsak elfogadtuk. Akkor elfogadtuk, hogy a 42 oka fogyottá vált. Tran 4. Második rész. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48, 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 51-52 mellette, ellene, elutasítottuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tran 6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran 7 mellette, ellene, tartózkodás. A góét nem látom, Tran 7-esről szavazzanak. Mellette vannak? Jó, akkor elfogadtuk Tran 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 és Tran 8 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran 9 első rész nem, bocsánat, ez okafogyottá vált, akkor második rész, Tran 9 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 13 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 Ellenőrizzük a 67-est, rendben, akkor ellenőrizzük a 67-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Hát szerencsém volt. Elutasítottuk valóban szavazat egyenlőséggel. De az a helyzet, hogy a golyt nem láttam. Nem emelik fel a kezüket. 69. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1-es, 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodás okafogyottá vált? Ja igen, mert megegyezik az előzőekkel elnézést, nem is kellett volna szavazni róla. 74. Nem? Vagy elfogadtuk, vagy elutasítottuk a 51-est? Mi a helyzet? Kérdezi az elnök. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 77-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor jön a 78-as. Első rész. Mellette. 78-as első része. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész mellette a fogyottá vált, bocsánat, 79 első része szintén fogyottá válik, mondja az elnökasszony. Mégsem, bocsánat, 79 per 1, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Lezárom. Elfogadtuk. 79 per 2 mellette ellene tartózkodás. Szerintem inkább ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást, vagy nem? Mindenki szavazott, akkor lezárom. Lezárom. Elutasítva. Szavazat egyenlőséggel Egyesek nem szavaznak. Mert itt látjuk ugye, hogy hányan szavaznak kártyával. Hármas jön mellette, ki van ellene. Bocsánat, ez okafogyottá vált, 81-es jön. Vagy nem, 4-es jön. És a 92-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tron 16, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Az áll, de ellene szavazott, nem? Talán 16-ról szavazunk. Lezárom. És elfogadtuk. Esküszöm, hogy a kezét akkor emelte fel, amikor azt mondtam, hogy ellene. Tehát a következő a 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 nem Tran 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 nem, ez okafogyottá vált. Tran 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. százas jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezárom. És látják? Elutasítottuk szavazategyenlőséggel. Ez már a harmadik ilyen. Száz négyes jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadtok. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottok 105 mellette, ellene, ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tran 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 109 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 109-est, a szavazást megnyitom. Lezárom és elfogadtuk. Tran 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 20 mellette, nem ez okafogyottá vált, akkor lapozunk. Tran 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 118-119 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123-128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 Nem, a tízest elfogadtuk. Tehát a 125-ös okafogyottá vált. 126 és 127 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. TRAN 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 és TRAN 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 141 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. TRAN 23 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 100, 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 149, nem, 148-ast ellenőrizzük a biztonság kedvére, a szavazást megnyitom. de kérem, emeljék fel a kezüket, hogy lássam. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Rendben van. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, záró szavazás, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk a jelentést. That was a difficult one. Yeah, yeah, yeah. that's why I didn't want to put it together with plastics in the morning. Bună, Stefan. Okay, now we vote on... Uh... Rendben, lépjünk tovább. A jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról szóló jelentés következik. Agri 6-os mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas és az Agri 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. Júri négyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, Júri ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Júri hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Agri 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 43-as és Júri 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Júri 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 12 mellette ellene tartózkodás. A szocialisták a kezét nem látom, tehát még egyszer júli 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 53-as és júri 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55-ös mellette mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 55-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 14 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Júri 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es és Agri 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 22 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonhármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as és Agri 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es és Agri 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Júri 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 22-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es szóbeli módosító adtak be a zöldek, van-e valaki, aki ellenzi, hogyha nem, akkor a 71-esről szavazunk, módosított van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Júri 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as és 73-as és a Júri 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 és Júri 32 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Agri 19 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 20-as mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellette ellene ellenőrizzük, rendben. Lezárom. Elfogadtuk. Júri 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Júri 35 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Gyuri 36-os mellette. A 35 osról már szavaztunk, a 36-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es és Agri 21-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös és 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 38-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Júri 38-as. Ja, igen, nekem kell jeleznem a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es és Agri 22 mellette ellene tartózkodás. Alden, nem látom támogatják, elfogadtuk. 79-es módosító és Júri 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvanas és Júri 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Júri 1-es, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 30-as és Agriti 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 38-as és Júri 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Agri 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elektronikusan a végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. COP állásfoglalásra szabad 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadt.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 The vote is open. Megnyitom a szavazást, akkor a második részt ellenőrizzük, most pedig lezárom. Elutasítottuk. Óriási volt a különbség 61-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette, ellene, tar- tartózkodás ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatvanhatos mellette. Mellette. Senki? Majdnem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 81 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadtó, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 101-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Százhárom mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 110-est. Lezárom. Elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 120-as. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 128 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130-as mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk 131 mellette, ellen tartózkodás elutasítottuk, 132 mellette, ellen tartózkodás elutasítottuk, 133 mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellen tartózkodás elutasítottuk, 136 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A deve módosítói következnek. Nézzük a bekezdéseket. Egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Hát nem tudom, ezt is ellenőriznünk kell. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az ötös bekezdést is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részt. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette,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 Nyolcas két részben, első rész mellette, mell ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt elektronikusan. Néha azért kell ellenőrizni, mert nem emelik elég magasra a kezüket. Lezárom, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tizenhármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tizennégyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tizenötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A deve a preambulum bekezdés mellette, ellene. A néppárt mellette van, vagy ellene? Nem látom. Elfogadtuk. Számít. B mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. C mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. D mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J mellette ellene Van, aki ellenzi, úgyhogy ellenőrizzük elektronikus formában. Lezárom. Elfogadtuk. És most az állásfoglalásról elektronikusan szavazunk, a végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. How many? These two and uh, I think three other small Five. Five other files. Colleagues, please cooperate. There's a... Még to- öt további szavazás van. Kérem a kollégákat, hogy működjenek együtt velünk. Okay, so first we vote. Tehát a 18-as napi rendi pont jön. kutatási és innovációs keretprogram, valamint részvétel és terjesztési szabályok megalapításáról szóló 78-as jön mellette, ellene tartózkodás elutasít. 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 108-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 109, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 110-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 111-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 112-es szóbeli módosítóval az öldek részéről ellenzi -e valaki ezt a szóbeli módosítót? Ha nem, akkor szavazzunk a szóbelivel együtt, erről 112 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös, ugyanez a helyzet, szóbeli módosító, ellenzi -e valaki? Nem, szavazzunk együtt ezekről, 205 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 119-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 120-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es oldalra lépünk át, nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as oldal, 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 184 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 185-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 186 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 187 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 189-es, 80 os mellett ellene elfogadva, 189-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 190-es, mellette ellene, tartoz, elutasítva 191-es, mellette ellene, tartózkodás elutasítva 192-es, mellette ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És lezárom azt, elfogadva 193-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva 194 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 195 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet, ellenőrizzük elektronikusan a 195-öst. Lezárom. Elfogadva. 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 200 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 203-as mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 204-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 213-as, 214-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 215-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 216-os mellett, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 219-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 26-os mellette ellene tart, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Majd bezárom azt. Elutasítva. 223-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 27-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 225 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 226 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 227 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 231 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom, majd lezárom a szavazást, elfogadva. 236 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 237 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 238 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 239 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 240 és 28-as mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 241 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20, 242 mellette ellene elfogadva, 243 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 244 mellette ellene, ellenőrizzük a 244-est. Lezárom. Elfogadva. 245 mellette ellene tartózkodás utasítva Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás. 39-es mellette, elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3 más kompromisszos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene. A népát ellene van elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 61-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 62-es mellette, ellene 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Utolsó oldal, 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 75-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadva 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikus formában, megnyitom a szavazást. és lezárom azt. Elfogadva. Most pedig a határozatról szavazunk. A 19-es napi pont ugye? Javaslat a Horizont Európa Kutatási és Innovációs Keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló határozat kettes kompromisszum ki van mellette. Ellene tartózkodás jóvá hagytuk. negyedik oldalra lépünk rögtön, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, utána 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 99 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 100 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 101 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 102 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-eshez van egy szóbeli módosításunk, valaki ellenzi a szóbelit? Akkor nem, akkor a kettőről szavazunk egyszerre, 107-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 okafogyottává vált 11, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 mellette, ellene okafogyottá vált, rendben. Akkor lapozunk, 18 következő oldalon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodásra elutasítottuk 158 mellette, ellene, tar- ellenőrizzük a 158-ast. 158-as, tehát ellenőrizzük. Becsaptak, mert elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 163, 164 mellette. Ugye ott tartunk, kérdezi az elnök asszony, ellene, elutasítottuk 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 166 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 167 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 168 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 170 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 172 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 173 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 174 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 175 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 176 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 177 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 178 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 179 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 180 mellette, ellene, néppárt, akkor elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 181 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 186-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 187 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 188 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 189 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 190 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 191 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 192 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 191 mellette, ellene ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk, köszönöm. 195 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 196 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 197 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 42 mellette, ellene, tartózkodás egy, ellenőrizzük a 42-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. 198 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette, ellene, tartózkodás. Áldá, mi a helyzet? Támogatják? Akkor elfogadtuk. 44 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 201, 202, 203 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 204. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 205 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 206 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 207 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 208 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 209 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 210 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtó 211 mellette ellene tartózkodás elutasítottok 212 mellette ellene tartózkodás elfogadtó 213 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 214 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 215 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 217 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 219 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 220 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 221 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 222 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 223 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 224 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 227 mellette, ellene tartózkodás. Ezt most nem tudom, ki támogatja 227-est? Akkor elfogadtuk, 228 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 229 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 230 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 231 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 232 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 57 mellette, ellene ellene, tartózkodás elutasítottuk. 58. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. Nagyra értékelem, hogy annyi kompromisszum volt. Most pedig akkor a 20-as napi rendi pont következik, Japánnal kötött partnerségi megállapodás megkötése, egyes kompromisszum mellett, eh, egyes módosítás mellette akkor elektronikusan ellenőrizzük az egyest, a szavazást megnyitom. Most pedig lezárom, és elfogadtuk alóban. A véleménytervezetről kell most szavaznunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most akkor megint csak tanácsi határozat tervezetről fogunk szavazni. Gazdasági partnerségi megállapodás az Európai Unió és Japán között egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette 16-os mellette ellene tartózkodás elutasított, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást, le is zárom azt. Elutasítottuk. 22-es napi rendi pont következik, kereskedelmi megállapodás megvalósítása EU, illetve Kolumbia és Peru között, egyes módosító. Visszavonták, kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, három mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 20 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eva asszony megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szerettem ezt a litániát, hogy elutasítva, elutasítva, elutasítva, ez az alkalmazott demokrácia. Ugyanakkor nagyon nagy kár, hogy ebben a jelentésben, amely egy végrehajtás értékelési jelentése volt, vannak itt különféle közlemények, különösen a bizottság három jelentése, mely szerint az eredmények egyáltalán nem feleltek meg az elvárásoknak, különösen a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsán a dél-amerikai országok gazdasági, társadalmi szempontból potenciális és már megvalósult destabilizáció fázisában vannak. Itt azok nem feltétlenül kapcsolódik a politikához, de itt ez a harmadik jelentés kevesebb, mint egy hét alatt, amit hasonlóan kezelnek. Hát ez lehetővé teszi majd, hogy egyesek majd a jövő évben ugyanezen pacsorokban üljenek. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a szavazást, illetve a mai ülésünket is. Holnap reggel kilenckor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és kellemes estét kívánok!